koleżanki i koledzy wznawiam posiedzenie. witam wśród nas przewodniczącego komisji kedves kollégák wczorajszego posiedzenia. czy ktoś zgłasza Jó napot kívánok mindenkinek, és szeretném folytatni az ülésünket. Ha nincs kifogásuk ellen, köszönöm szépen. A jegyzőkönyveket szétosztottuk, és ezt szerettem volna önöknek elmondani. A következő napi rendi pontunk a bizottság elnökéhez intézett kérdések órája először az olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, amelyeket a frakciók elnökei tesznek fel. Először szeretném felkérni egy percre Manfred Weber urat a EPP részéről egy percben tessék. Tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt parlamenti elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai Bizottság ma elfogadta az új SWIFT megállapodást az ülésén, és ezt nagy többséggel fogadták el. A bizottság elnökétől szeretném megkérdezni, hiszen ő is tudja, hogy az állampolgárok számára nagyon aggasztó volt az adatok továbbadása. Szeretném megkérdezni Barózó úrtól azt, hogy hol látja az előrelépést, és hogyan lehet az állampolgárokat meggyőzni arról, hogy erre a megállapodásra valóban szükség volt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igaz, hogy elfogadta a bizottság egyhangulag a módosított SWIFT eh, megállapodást, és szerintünk megfelelő védelmet eh, nyújt az adatok védelmével kapcsolatban. Arányosságot és eh, figyelembe vesz, és célja az az, hogy megakadályozza a terroristák finanszírozását, illetve ennek felderítésében segítsen. figyelembe vesszük az alapvető jogok kartája által lefektetett pontokat, és megfelelő védelmet nyújtanak az adatok esetében, átláthatóságot biztosítanak az adatok átadását illetően, és jogolvasati lehetőséget is nyújt ez a megállapodás. A bizottság szerint ez a megállapodás figyelme veszi az alapvető jogokat, és megfelel az Európai Parlament elvásárásainak is, amelyeket a parlament 2010 márciusában megfogalmazott az átmeneti SWIFT megállapodás kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr. Schulz úr. Ne, igen, Weber úr. Kiegészítő kérdést kíván feltenni. Tessék. Elnök úr, rövid kiegészítő kérdésem lenne, hiszen itt a megállapodás tárgyáról, tartalmáról van szó. Szeretném megkérdezni azt, hogy ennek a megállapodásnak milyen jelentősége van a transatlanti kapcsolatok kapcsán, és hogyan hat ez ki a többi Amerikával megvitatott témánkra? Ezt szeretném öntől hallani. Valóban nagyon fontos ez. Az amerikai partnerek talán a legfontosabb prioritásnak, de mindenképpen az egyik fontos prioritásnak tekintik az Európai Unióval való kapcsolatokban 2010. január 1 -e óta nagy mennyiségű adat nem áll rendelkezésre az amerikai hatóságok számára, amelyek korábban rendelkezésre álltak, és ez problémát jelent. Úgy gondoljuk, hogy meg kellett oldani ezt a problémát, figyelembe véve a transatlanti kapcsolatok fontosságát. Természetesen ezek a kapcsolatok kritikus fontosságúak, de ez nem jelenti azt, hogy nem, nem kellene a magánéletvédelmet, az adatvédelmet, elveinket tiszteletben tartani. Mindezzel együtt mondhatom, hogy nagyon jó megállapodásra tudtunk jutni, nagyon jó munkát végeztünk, és általánosságban és fontos, hogy a megállapodás megszületett az amerikai partnerekkel. Elnök, köszönöm szépen, szeretnék emlékeztetni rá, hogy a kiegészítő kérdésekre és kiegészítő válaszokra 30 másodperc áll rendelkezésre. Elnézést kérek, ez a szabály, amit hoztunk. Rendben. Schulz elnök úr, tessék. Hát- köszönöm szépen, tisztelt bizottsági elnök úr! Csatlakozva az előttem szólóhoz, Manfred Weberhez, Malmström biztos asszony informálta-e a kollégiumot arról, hogy a jelenlegi tegyelási stádiumban még mindig nagy aggályok vannak itt az Európai Parlamentben. Az Európai Bizottság tudja-e, hogy az, amiről ma döntöttek, az biztosan nem az, amit az Európai Parlament előlépésnek tartana. Tudja-e azt, elnök úr, hogy valami olyat fogadtak el ma, amelyet, hogyha megvalósítják, megvalósítják ilyen formájában, akkor ahhoz fog vezetni, hogy a Swift magán cég munkatársai sokkal több ellenőrzési jogkörrel fognak rendelkezni, mint az Európai Bizottságnak a tisztviselői. Malmström asszony tájékoztatta önt erről, és hogyha igen, akkor hogyan tudták elfogadni ezt a megalapodást? Hogyha nem, akkor pedig miért nem tájékoztatta önt erről, Malmström biztos asszony? Tessék parancsolni. Természetesen a testületet folyamatosan tájékoztatta a tárgyalásért felelős biztos. Malmström biztos asszony a tárgyalások kimeneteléről is tájékoztatott bennünket természetesen, sőt elmondta, hogy nagyon intenzív párbeszédet folytat önökkel a képviselők közül számossal az Európai Parlamentben. Azt mondta nekem, hogy rendszeresen tájékoztatta a tárgyalás választási eh, folyamatról a parlamentet. Eh, nos, eh, a bizottság ellátta a feladatát, a parlamenten múlik, hogy elfogadja ezt a megállapodást. Én nagyon ajánlom, hogy fogadják el, mert az európai polgárok számára is nagyon fontos ez. Úgy gondolom, hogy az alapvető jogok és az adatok védelmében a megfelelő szintet elértük. Természetesen nagyon kényes, érzékeny kérdés ez. Mi úgy hisszük, hogy a parlament minden jogkörét, jogát mm, aggáját megfelelően figyelembe vettük. Mint mondom, a bizottság egyhangulag hozta ezt a döntést, és önökön múlik, hogy elfogadják-e. Köszönöm szépen a barátságos leírását az önök vitájának, de hát én nem ezt kérdeztem. Szeretném, hogyha pontosan válaszolna nekem most. Malmström asszony, a bizottsági vita során a kollégiumi döntés meghozatala előtt elmondta -e önnek, hogy a jelenlegi megállapodási szöveg esetében fennáll-e, fennáll annak az esélye, hogy a parlament nemmel fog erre szavazni. Vagy azt mondta-e Malmström asszony, hogy ezen szöveggel kapcsolatban megkapjuk-e a parlamenti többséget. Tehát még egyszer. Malmström asszony azt mondta-e, hogy a szöveg megkapja, megkapja a parlamenti többséget, vagy sem? Tehát várom a pontos válaszát. Um. Malmström biztos nem tudja előre megítélni, hogy a parlament milyen irányban fog szavazni, teljesen tisztában van. Az önkérdése az volt, hogy Malmström asszony mit mondott nekem, vagy hogy milyen irányba fog szavazni a parlament. Természetesen abban bízik, hogy a parlament megszavazza ezt a megállapodást, különben nem zárta volna le a tárgyalást a bizottság nevében. A parlament néhány hónappal ezelőtt nem elszavazott, azóta nagyon fontos vita zajlott le a bizottságon belül, többször beszéltünk erről Malmström asszonynal, és teljesen tisztában vagyunk vele, ő is személyesen, hiszen nagyon sok időt tölt a parlamenti kapcsolatokkal, hogy egyes kérdések ellenvetéseket szülhetnek, de természetesen nem tudjuk előre megjósolni, hogy a parlament milyen irányban fog szavazni. Ő azt mondta nekem, hogy továbbra is egyeztet a parlamenttel, és nem tudjuk még, hogy mikor lesz egyáltalán a szavazás erről a megállapodás javaslatról. Ennyit tudok önnek mondani az illetékes biztos tájékoztatása alapján. Köszönöm szépen, Ferhofstadt elnök úr, a szó tessék. Running to a no once ez egy nehéz kérdés, mondja Verhofstadt úr. Nem tudjuk, hogy a parlament mit fog dönteni. Elnök, tisztelt Verhofstadt elnök úr, öné a szó. Megnyitatok mindenkit, hogy nem a Swiftre fogok rákérdezni, majd később beszélünk róla. Tegnap Merkel asszony és úr csúcs tartottak, és gazdasági irányítás, az EU gazdasági irányításának irányáról döntöttek, nem az euróövezetéről, és úgy gondolom, hogy ennek a döntésnek nagyon nagy a relevanciája, ugyanis ez nem egy euróövezet kontra Európai Unió felvetés, a gazdasági irányításra van szükség az Európai Unióban és az euróövezetben is, az euróövezetben talán még intenzívebben, hiszen egységes valutánk van. Kérdésem az elnök úrhoz, mit gondol erről, egyetérte velünk, hogy az euróvezetben is és az Európai Unióban is szükség van egy közös gazdasági irányításra, ami pedig a módszert illeti, mi meg vagyunk győződve róla, hogy a bizottságnak kellene ezt ellátnia, és nem pedig a tanácsnak, amely négyszerű csak összeéven, de tudjuk, hogy mennyi a probléma. Tehát az Európai Bizottság kell, hogy a pilóta ülésben üljön. Nagyon érdekelne az Európai Bizottság elnökének véleménye ebben az ügyben. Köszönöm. Természetesen Verhofstadt úr, ami a jogköröket illeti, az Európai Unió ö, gazdasági irányítását a bizottság ö, látja el. Ez az egyetlen a szerződéssel összhangban lévő lehetséges válasz. Konkurencia, verseny, ö, kereskedelem, költségvetés ellenőrzés egy része most már, mindezek a bizottságok körébe tartoznak. És ezt erre emlékeztetni kell a kormányokat is, hogyha nem olvasták el eléggé figyelmesen a szerződést. Hát ugyanakkor a bizottság nem tudja egyedül elletni ezt a feladatot, a tanácssal együtt kell működnie, annak nagyon fontos jogkörei vannak, illetve az európai tanácssal is a nagy orientációk mentén Örülök az ön nyilatkozatának, hiszen a 136-os Lisszaboni szerződés cikket elolvasva azt láthatjuk, hogy nem csak az euróövezetről, hanem az egész Európai Unióról van szó. Az euróövezetre is lehet tenni javaslatokat hiszen a közös valuta még szorosabb együttműködést jelent, de az egész Európai Unió irányítását is erősíteni kell. Abban bízunk, hogy az Európai Unió gazdasági irányítását meg tudjuk erősíteni, természetesen a szerződés és a közösségi módszer betartásával. Köszönöm, kiegészítő kérdés. Tisztelt elnök úr! ennek az első tesztje, az első próbája, most csütörtökön lesz természetesen, amikor a 2020-as stratégiáról a döntés megszületik elnök úr, a 2020-as stratégiában nem a tanács fogja a monitoringot, a menedzselést elvégezni, hanem az Európai Bizottság. Mert én még sose láttam olyan állam és kormányfői találkozót, ahol egymást szankcionálnák, meg egymást kritizálnák a vezetők. Ezt így nem lehet elvégezni, úgyhogy az Európai Bizottságnak azt hiszem, hogy a 2020-as kapcsán is meg kell védenie a helyét, a szerepét és a munkacsoportját csoportban is. Tisztelt Verostat úr, ön is tagja volt az Európai Tanácsnak, ismeri az Európai Tanácsot. Ez egy nagyon jelentős intézmény, de mikromanagementet, makromanagementet nem lehet ott végezni. Ez a szerződés szellemével ellentétes lenne, és nagy hiba lenne. Az Európai Tanács a 16-os szerződéscikk alapján orientációkat ad, de ezt követően az intézmények, a bizottság a saját fogköreiben, a tanács, a különböző formációiban, kell, hogy a politikák végrehajtását ellássa. És mindenképpen szeretném elmondani, hogy a bizottság eltökélt, hogy ezt a jogkört be is töltse, elvégezze feladatát, a 2020-as stratégiát végrehajtsa, és nagyon várom az Európai Parlamentnek a támogatását, nagyon ösztönöz engem, bátorít a parlament által tett különböző nyilatkozatok sora. És elnök úr, ha megengedi, akkor még hadd mondjak nagyon őszintén köszönetet a négy fő képviselőcsoportnak, vannak a sajtótájékoztatókon a e, közösségi módszer melletti kiállásukért. Köszönöm, Rebecca Harms asszony, tessék. Wechsel. Golf von Mexico, Deepwater. A más témában kérdeznék, a ö, e, mexikói öböl kapcsolatban. Jelenleg ismert az a koncepció nagyjából mindenütt a világon, hogy a növekedésnek megvannak a korlátai a Földön, a fogyasztás korlátai és az olajfogyasztás, illetve a pazarlás. Mit gondol a bizottság, Barroso úr? Vajon a megelőzés nem lenne a legjobb megoldás véleménye szerint annak érdekében, hogy ezek a balesetek megelőzhetőek legyenek. A világ más részein az ilyen típusú ö, ö, tevékenységeket megtiltják az, ö, a sarkterületen és e-, egyéb helyeken. Jelenleg a mi ö, törvényeink megvédenek el minket a hasonló ö, törvényektől, ahol egyébként megvan a kompetenciánk. Köszönöm szépen a kérdést. Az amerikai vizsgálat még folyamatban van. Fontos tudni azt, hogy itten technikai hibáról volt-e szó, vagy pedig valamilyen ö, hiányosság volt a ö, szabályozásban, vagy esetleg az ipar hibázott ez, hogyha ismerik, akkor tudjuk megmondani, hogy Európában mi van. Európában nem ilyen szélsőséges körülmények között folyik az olajkitermelés, és a, a baleset hogyha még megtörténne, sokkal a, a, sekélyebb a víz az északi tengeren. Ötinger biztos úr már májusban összehívta az európai vizeken működő legnagyobb olajvállalatokat, hogy felmérjék az európai helyzetet, és az ipar biztosította arról, hogy megfelelően biztonságos a kitermelés ezért a megelőzés és a gyorsreagálási rendszert is kialakították, hogy védjék az európai állampolgárokat. Elnök, köszönöm. Kiegészítő kérdés. Azt kérném, hogyha megmondaná eh, nekünk, hogy a környezetvédelmi eh, eh, garancia irányelv elegendő-e, és hogy nincsenek túlságosan alacsony és nem megfelelő garancia határok, és pedig megfelelő határra lenne szükség annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg egy ilyen hasonló katasztrófa, és technikai ellenőrzéseket javítani kell a fúrótornyoknál, és valóban úgy gondolja-e, hogy a környezet, illetve a klímafeltételek a körnél valóban emberbarátok, illetve környezetbarátok, és az ilyenfajta tenger alatti olajkitermelés veszélyei valóban elfogadhatóak. Nem csak a Mexikó, Mexikó jövőre vonatkozik tehát ez. You're right. Uh, Igaza van, először is van egy jogszabály, van egy szabályozásunk, ami alkalmazás, alkalmazandó, hogyha tengeri olajkitermelés történik. A, ebbe benne van a környezetvédelem, a megelőzés és a gyors reagálás probléma esetén a nemzetállamoknak a feladatuk, hogy a nemzet a, a tengeri kitermelés biztonságát is biztosítsák. Megvan a rendszerünk, ami a, például a termelés során vagy hajókból kiszökő olaj kezelését lehetővé teszik. A szennyezéssel foglalkozunk, valamint a megelőzéssel továbbá vannak olyan intézkedések, amik a válsághelyzetekre is képesek reagálni. A konkrét pont, amit ön felvetett, hogy mennyire megfelelőek ezek a jogszabályok. A legtöbb európai biztonsági szabályok nem egy konkrét iparágra vonatkoznak, hanem úgy vannak megfogalmazva, hogy minden gazdasági ágazatra alkalmazhatóak legyenek. Megvannak úgynevezett minimális biztonsági előírások, és minden egyes tagállamnak erre kell, ezek betartására kell koncentrálnia. Kürkop elnök úr. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy az EU-USA e e kapcsolatokhoz jöjjek vissza. A, én és a frakcióm e, e tekintetben örömmel hallotta, hogy a előre a SWIFT megállapodás, amiben mi magunk is részt vettünk be. Rossz elnök, kérem mondja el, hogy milyen tanulságok vonhatóak le ebből a SWIFT megállapodásból, ami sikeresen alkalmazható lesz akkor, hogyha a PNR megállapodással foglalkozunk majd, ami egyelőre várja a, az Egyesült Államok, de Kanada és Ausztrália figyelmét is. Valószínűleg túl korai lenne még levonni a tanulságokat, mert még nem fej, zárult le ez a tevékenység, vagy ez a folyamat. De az önök támogatása nélkül nem tudtunk volna tovább lépni, ezt mindenképpen köszönjük. Itt két alapvető kérdésről van szó. Az egyik az a biztonság kérdése és az alapjogok biztonságának adatvédelmemnek a kérdése. Ez számunkra nagyon fontos, ehhez ragaszkodunk, és úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás így, ahogy megfogalmaztok, kifejezi az Európai Parlament álláspontját is első olvasat után. Ami még fontosabb, amit Rekirkop úr is rámutatott, az amerikai kapcsolatokról is szó van. Az Amerikai Egyesült Államok az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb partnerje a Európának. Tehát politikailag is meg kell próbálnunk megegyezni, és ez nagyon fontos a, ezen a vonatkozásban is a transatlanti megállapodást. Tehát a bizottság nem javasolja a szavazás, hogyha nem, nem javasolná a szavazá, megszavazást, hogyha nem lennénk meggyőződve arról, hogy ez az európai állampolgárok érdekét szolgálja, és a biztonságunkat is. De ugyanakkor ez egyben egy jelzés is értékű is, a legfontosabb partnerünkkel folytatott kapcsolatok vonatkozásában kiegészítő kérdés. Elnök úr, teljes mértékben egyetértek. Az Európai Parlamentnek a magatartása egy jó demokratikus példa lehet mindenki számára. A, itt a tehermegosztás kérdése a terrorizmus elleni küzdelemben hogyan oszlik ez meg az USA és az Unió között. Gondolja, hogy az az megállapodás, ami tárgyalás alatt van, az na, nagyobb terhet ez hárít az usa illetve hogy átveszünk-e mi ebből egy jelentős részt a terrorizmus elleni küzdelemben válasz. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, de az amerikaiakkal amikor tárgyaltunk, ők elmondták, hogy ők hajlandóak minket támogatni abban, hogy Európában egy hasonló rendszert tudjunk létrehozni itt Európában amit mi elfogadunk ezzel a megállapodással, az az, hogy bizonyos adatokat átadunk, és nagyon szigorú feltételekkel az amerikai hatóságnak. Az egy másik dolog, hogy nekünk is át kell gondolnunk, hogy mi az, amit mi is jobban tehetnénk, és e tekintetben technikai segítséget hajlandó nyújtani az Egyesült Államok. És úgy gondolom, hogy ez a jövőre vonatkozóan lehet majd kérdés, mert valamennyiünknek hozzá kell, hogy járuljunk a terrorizmus elleni küzdelemhez. Az Amerik- ez nem az amerikaiak felelőssége, amit mi támogatunk, hanem ez közös felelősség, együtt kell működnünk az állampolgárok védelme érdekében. Gabrieli Zimmer asszony egy percben. Tisztelt elnök úr, az Európai Parlament ma Cashman úr jelentését elfogadta a milleniumi fejlesztési célok megvalósításával kapcsolatban. Az egyik legfontosabb üzenetünk önnek, a bizottságnak az volt, hogy mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió különböző forrásait összefogjuk és megvalósítsuk ezt a célkötőzést. Az Európai Unió és a tagállamai ez idáig nem tartották be a kötelezettségeiket, 20 milliárd euróról volt szó, csak is a fejlesztési célok tekintetében. Szeretném tudni, hogy a következő tanács ülése mit fog tenni ennek érdekében, hogy emlékeztesse a tagállamokat a kötelezettségeikre, és hogyan kíván nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a szeptemberi ENSZ találkozón az EU egy megfelelő képet adjon, és nehogy a tagállamok a gazdasági válság kapcsán eltérjenek a kötelezettség vállalásaiktól, hiszen ma is még egy milliárd ember él szegénységben és éhezik. Teljes mértékben egyetértek azzal az aggájjal, amelyet, amelyet az ön kérdéssel felvetett. Fennáll annak a veszélye, hogy a költségvetési korlátozások miatt bizonyos tagállamok nem veszik figyelembe a kötelezettségeiket. A bizottság néhány nappal ezelőtt találkozott az Afrikai Unió bizottságával, és azt vitattuk meg, hogy néha úgy érzik, hogy a kötelezettségeket nem veszik figyelembe. Tehát mindenképpen a mi részünkről is hitelességet kell mutatni. Az Európai Bizottság továbbra is emelt lesz, hogy megtartsuk a kötelezettségvállalásainkat, főként a klímaváltozás elleni harc meggyorsított pénzügyi támogatását illetően. A New Yorki esemény előtt kaptuk Banki Muntól egy levelet, és felhívta figyelmüket arra, mennyire fontos ez a téma és ez nem csak fontos az Európai Tanács ülése szempontjából ezen a héten, hanem a G20 ülése is fontos téma lesz ez. Tehát abszolút egyetértek ezzel. Néhány ezzel ezelőtt a G8 Johannesburg találkozóján is elmondtuk azt, hogy a fejlett országok nem tették azt meg, amit ígértek eddig. Igen, tessék kiegészítő kérdés nem kételkedek abban, hogy az Európai Bizottság az elmúlt években mindig is saját kezdeményezéssel állt elő, és pontosan a fejlesztési politikát erősíteni próbálta. Számomra a kérdés az az, hogy az Európai Bizottságon belül mit tesznek annak érdekében, hogy azokat a struktúrákat, forrásokat, feltételeket megteremtsék eh, ahhoz, hogy a 12 pontos terv amelyet Pibax biztos dolgozott ki, ez valóban meg is valósuljon. Tehát mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a politikák koherenciáját megvalósítsa, és miért vannak miért van az, hogy a szegénység leküzdése az miért nem játszik semmilyen fajta szempontot a 2020-as stratégiában? A válasz, az Európai Bizottság számos alkalommal javasolt a tagállamnak több támogatást, például 1 milliárd eurót javasoltunk Japánban a G8 találkozón arra, hogy segítsük az afrikai vidékfejlesztést, azért, mert itt olyan pénzek voltak, amiket nem költöttünk el. Ami pedig az európai oldal kötelezettségvállalását illeti, ezek a nemzeti költségvetésekből származnak. A jelenlegi pénzügyi tervből nem tudunk több rugalmasságot biztosítani. Tehát a tagállamokkal próbálunk beszélni, és megpróbáljuk teljesíteni a kötelezettségvállalásánkat. Szavella asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék egy kérdést feltenni a fejlesztéssel kapcsolatban illetve a holnap utáni tanácsüléssel kapcsolatban. A jelenlegi gazdasági válság közepette, illetve az európai recesszió közepette reagálni kell több befektetéssel. Vagyis a finanszírozást kell biztosítanunk. Ezért a következő a kérdésem. Gondolkodnak-e azon politikai vezetőként, hogy megnézzék azt, hogy, a, hogy EU, euró kötvényeket ki lehet adni, európai befektetések fejlesztése érdekében. Vagyis konkrétan például európai autópályák építésére, európai kutatás finanszírozására, a klímaváltozást illetően e egészség, vagy valamilyen európai tengeri navigációs rendszer kidolgozására, vagy a közép, illetve a földközi tengernél energiaprojektek finanszírozására. Tehát számos projektet lehetne támogatni ilyenfajta euró kötvények. Ezek a kérdések úgy gondoljuk napirendre kerülnek a következő pénzügyi tervek tárgyalásakor 2020-ra a prioritásokat határoztuk meg, de ezek a dolgok mind összefüggnek egymással, az energia, a közlekedés és más a immateriális kapcsolatok is, amik ugyancsak a napi renden vannak. Tehát ez az egyik olyan ágazat, ahol úgy véljük, hogy hozzáadott érték keletkezik. Ha egy eurót elköltünk európai szinten, az sokkal értékesebb, mint hogyha nemzeti szinten költenénk el ugyanezt az egy eurót, mert az európai racionalitás kap nyerteret. teret. Ezt természetesen meg kell vitatni a tagállamokkal, és egy nagyon nehéz időszak, hogy költségvetési kérdésekről beszéljünk a tagállamokkal, de úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk teremteni az alapot az szorosabb európai kapcsolatokhoz. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy nem igazán kaptam választ a kérdésemre. Valóban úgy gondolja-e, hogy reagálhatnánk úgy a recesszió veszélyére, hogy pán-európai szinten koordinálunk és direkt tetteket teszünk meg, például eurókötvényeket adunk ki. Ne, fe, ne felejtsük el, hogy nagy versennyel állunk szemben India, Kína részéről, Amerika részéről, és Európa egy fajta pán-európai fellépéssel reagálhatna, kiadhatna eurókötvényeket, és így befektetéseket lehetne megteremteni. Tehát mit gondol erről, mit tervez? Őszintén szólva nem hiszem, hogy a tagállamok nyitottak lennének eurókötvények kibocsátása tekintetében ilyen típusú kiadásokra. Nagyon fontos és ambiciózus programot fogadtunk el egy olyan mechanizmus érdekében, hogy kisegítsük azon országokat, amelyeknek adósság problémái vannak. Ez is már egy kötvényforma valamilyen módon, amit a tagállamok visznek ki a pénzpiacra. Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül nehéz lenne most a tagállamoknak hozzájárulását megnyerni arra, hogy euró kötvényeket adjunk ki ilyen típusú projektekre. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy vannak bizonyos lehetőségek arra, hogy más mechanizmusokat használjunk fel. programomban említettem ezt, például a köz és a magánszféra jobb együttműködése, beruházási bankok jobb bevonása, és nagyon nyitottan körül kell nézni a különböző finanszírozási lehetőségekre e projektek érdekében. De az biztos, hogy ez nagyon nehéz, de még az is lehet, hogy lehetetlen lenne. Elnök, köszönöm szépen. Diana Dodds kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Barozó elnök úr, ön támogatta Észak-Írországot, és támogatja azt a fontos előrelépést, ami történt a béke, a békés egymás mellett élés érdekében a helyi szintű decentralizált önkormányzás nagyon fontos, és fontos, hogy ebben a bizottság is támogatott bennünket. Az ipar az egyik legfontosabb szektor Észak-Írországban a válság körülményei között, viszont a javasolt szankciók az SFP megsértése esetén nagyon nehéz helyzetbe hozhatják ezt a szektort. Elnök úr, mit gondol arról, hogy az egységes kifizetési rendszer ehhez képest ez a szankció nem aránytalan, és az 5%-os általány kifizetést hajlandók-e megfontolni, ugyanis Észak-Írország nagy erőfeszítéseket tesz, és az eredeti követelésekhez képest némi pénzt sikerült visszaszerezni. Köszönöm szépen, asszonyom. Köszönöm, hogy ilyen pozitívan ítélte meg a bizottság részvételét. Mi valóban támogatjuk, támogattuk az északirországi fejleményeket. A bizottság nagyon jelentős erőfeszítéseket tett. Én is ellátogattam észak-írországba, és a jövőben is így lesz ez. Úgy gondolom, hogy az egységes mezőgazdasági kifizetési rendszerrel kapcsolatban Csolos biztos már vázolta az álláspontunkat, de hadd mondjam el, hogy egy administratív eljárásról van itt szó, a tagállamok véleményüket kifejthetik. A bizottságnak azonban nincs mérlegelési jogköre a korrekciók esetében, teljesen egyenlően kell bánni minden tagállammal az elszámoltathatósági szabályok kritikus fontosságúak, ugyanis éppen tegnap volt egy nagyon érdekes, több órás megbeszélésem a számvevőszék szakértőivel. Nagyon fontos, hogy Észak-Írországot is a szabályok betű szerinti betartásával támogassuk. Még egy kiegészítő kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban, ha megengedik. Észak-Írországban van némi aggály azzal kapcsolatban, hogy nagyon ritka szúrópróbaszerű ellenőrzések alapján ítélik meg a helyzetet. Én nagyon szeretném, hogyha a bizottság alapos ellenőrzések, alapos értékelés alapján ítélné meg, hogy a pénzt megfelelően költötték el. Természetesen a bizottság részéről minden garanciát szeretnék megadni, miszerint a legalaposabb ellenőrzés és értékelés alapján ítéljük meg a helyzetet. A szabályok is így szólnak egyébként, a tagállamok észrevételeit meghallgatjuk, és adott esetben harmadik fél bevonásával ítéljük meg a helyzetet. Köszönöm szépen. Ezzel lezárult az első kérdéskör, most pedig a konkrét témára térünk át, az európai irányítással foglalkozó munkacsoport témájára. Kalman Kol asszony az első kérdező. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Barozó úr egyértelműen szólt az Európai Bizottság a gazdasági kormánya Európának. Azonban a nagyobb közösségi, több közösségi módszer erre van szükségünk, akkor, hogyha a gazdasági irányítást szeretnénk erősíteni. Egyetértünk ezzel, azonban a tanács részéről is számos ötlet érkezett, hogy egyfajta kormányközi módszert alkalmazzunk, például akkor, amikor a stabilitási és növekedési paktumról van szó. Hogyha megnézzük a munkacsoportot és az eredményeket, akkor ön mit gondol, hogy mi a legfontosabb következtetés, amelyre koncentrálni kell, hogy a gazdasági irányítást erősíteni lehessen, és erősíteni lehessen a, a növekedési és stabilitási paktumot. Tehát milyen konkrét elemeket próbálna ön megvalósítani? Szerintem ez jó lenne a utas szempontjából is. Köszönöm szépen. Thank you. Um, I think... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a munkacsoportot egy konkrét helyzet eh, ihlette Görögország megsegítése, és a bizottság teljesen konstruktív módon állt hozzá az Európai Tanács elnöke, a bizottsággal együttműködve hozta létre ezt a task force-ot. Ren biztos vesz részt a munkájában, és elmondhatom, hogy örülök neki, hogy halad a munka a munkacsoportban. Kezd kialakulni egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy milyen gazdasági koordinációra van szükség Európában, és a legtöbb több intézkedés, a, a, amely körvonalazódik, a május 12-i bizottsági kommunikációval összhangban van. Tehát úgy gondolom, hogy a Task Force nagyon fontos feladatot lát el, fontos kérdésekkel foglalkozik, a stabilitás és növekedési paktummal, és várom a jelentést csütörtökön. Természetesen a bizottság továbbra is élni fog kezdeményezési jogkörével, és további javaslatokat fog tenni a kialakulóban lévő konszenzus alapján. Bocsájféleszka asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hallottunk a egyes tagállamok gazdasági nehézségeiről, és arról, hogy ez milyen hatással van az emberek hangulatára, illetve a kormányok döntéseire ezekben az országokban. Nemrégiben hallottuk, hogy a 27 tagállam között az integrációt előre kell mozdítani gazdaságirányításban, de hadd kérdezzem meg, hogy hogyan fogja ön ezt megvalósítani nagyon nagy nyomás van önön is, egyfajta új európai gazdasági kormányzás jönne létre az Európai Unióban, vagy az Euróövezetben. Milyen garanciákat tud ön adni arra, hogy akik nem vesznek ebben részt, azok nem válnak másodosztályú tagállammal? Többször elmondtam, hogy ellenezzük, hogy bármiféle párhuzamosság az intézmények között kialakuljon az Európai Unióban, bármilyen rivalizálás kialakuljon. Egységes, egyetlen Európai Uniónk van, 27 tagállammal ma és természetesen a szerződéseket teljes mértékben be kell tartani. A jelenlegi keretek között többet is elérhetünk a gazdasági koordinációban, és a 121-es szerződés cikk kimondja, hogy a gazdaságpolitika közös ügy, 121-es cikk implicite koordinációt ö, irányozza elő, 126 a költségvetési politikákat ö, azokról szól, és feljogosítja a bizottságot, hogy a koordinációt erősítse az euróvezetben, de általánosságban az Európai Unió közösségi keretei között is. Ez a fontos dolog. Mi tehetünk javaslatokat az euróvezetre, de mindig az Európai Unió keretei között. Tehát nem lehet külön kezelni az euróvezetet az Európai Unió többi tagállamához képest. Azt hiszem, hogy ez kritikus fontosságú az Európai Unió sikere szempontjából szempontjából, ami a szolidaritáson alapul. Köszönöm, Kofferáti kollega. Grazie, Presidente. Jó, Köszönöm szépen, elnök úr. Én nekem más a véleményem, meg kell mondjam azzal kapcsolatban, hogy milyen munkát végez a bizottság néhány hónapja, és más a véleményem az adók ügyelés. Tehát, de mindenképpen az az érzésem, hogy egyre inkább azt látjuk, hogy eh, helyre kell hozni a helyzetet, meg kell hozni a szükséges intézkedéseket. Egyetértek önnel abban, hogy ezek szükségesek, ezek, de a növekedési pak és stabilitási paktum ö, eh, ö, eh, egyszerűen stabilitási paktumá fog válni, növekedés pedig nem lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy az euró kötvényekkel kezdene, kellene kezdeni, és olyan intézkedésekkel, amelyek tudják támogatni a növekedést. Szeretném, meg, hogyha megmondaná, hogy ön érdekli a növekedés, vagy sem. Mert egyáltalán az embernek az a, ezt nem látjuk a munkacsoporttól ez a munkacsoport, ez az európai helyzet kialakítására, helyrehozatalára törekedett. Természetesen a legfontosabb az európai gazdaság számára a növekedés. Növekedés nélkül nem leszünk képesek az állampolgárainknak azt nyújtani, amit várnak. Nem tudjuk fenntartani a, piac, a szociális piacgazdaságunkat, és nem leszünk képesek kihozni mindazt, amit lehet a gazdaságból. Tehát növekedés, növekedés és nö- még egyszer növekedés, de nem bármilyen növekedésről. Okos, fenntartható és befogadó növekedésre van szükség. A növekedéshez persze bizalomra is szükség van, és hogyha nem, jön, nem tér vissza a bizalom az európai pénzpiacokra, akkor nem fogjuk tudni elérni a fokozott növekedést, még azt sem, ami előbb volt. És a fiskális konszolidációra is szükség van

itt azt látok, hogy alapvetően mérlekozmetikázások és ehhez hasonló dolgok történtek. Fontos az adógyi fele, fiskális felelősség. Lehetőséget lát-e arra, hogy az Európai Unióval megerősítsék a tagállamok a költségvetéseket, vagy pedig a nagy deficites országokkal fogunk foglalkozni, ahelyett, hogy megerősítenék a, költségvet, a nemzeti költségvetéseket. Válasz. Nem úgy gondolkodom erről a kérdésről, hogy miért kell küzdenünk egyik vagy, vagy érte. Ami jelenleg van, a 121-es pontja a szerződésnek, már most is kimondja, hogy a tagállamok gazdaságpolitika az nem kizárólag nemzeti ö, megfontolásra kell, hogy épüljön. Nagyon és begyűrűző hatása van a többi országokra. Éppen ezért van értelme annak, hogy a tagállamok, amikor előkészítik a költségvetésüket, fontos, hogy tudják, hogy a többiek mit készítenek elő, mert ez saját döntéseikre is hatással lesz. Tehát egyáltalán nem akarjuk, ezt szeretném világossá tenni, egyáltalán nem áll szándékunkban, hogy beavatkozzunk a nemzeti parlamentek szuverén döntésébe. Tiszteletben akarjuk tartani a döntésüket, de amikor megbeszéljük a Európa gazdaságpolitikáját, akármennyire is függetlenek vagyunk, fontos, hogy tudjuk azt, hogy a többi gazdaságnak mik a, a szándékai, milyen céljai vannak, és így jöhet létre az a hozzáadott érték abból, hogy együtt ö, lépünk fel. És ezen vonalak mentén kell konszenzust találnunk. Anikó Gyüli asszony következik. Győri Anikó. Győri

Én holisztikus gazdaságpolitikai megközelítésről beszéltem, ez egy hiba, amikor gazdaságpolitikáról beszélünk, ugye csak a növekedés és stabilitási paktummal foglalkozni, vagy csak a pénzügyi szolgáltatásokkal. A növekedéshez, főleg a fenntartható növekedéshez mindegyikre szükség van, az egészséges pénzügyi szolgáltatásokra, a növekedési paktumra, új szabályozásra pénzpiacokon. Nagyon fontos, hogy a növekedési potenciálunkba fektessünk bele. A 2020-as stratégiában ezért hangsúlyozzuk a reformok, a strukturális reformokat és pénzügyi konszolidációt. Olyan gazdaságpolitikát kell folytatnunk, ami megfelel a tagállamoknak, nem 16, 17 ország, és Észország is hamarosan csatlakozik, hanem 27 tagállam érdekében elnök, Franz Obermeier kollega következik. Köszönöm szépen a munkacsoporttal fan Rompoy elnök úr új sebességre kíván kapcsolni, és az jelenlegi krízisből vezetni az EU-t. Többször eh, hivatkozott Barózó elnök úr a 121-es cikkre, és arról is beszélt, hogy egymástól függenek a különböző gazdasági politikák milyen mértékben alakít ki szankciókat a munkacsoport azon országokkal kapcsolatban, amelyek vétenek a szabályok ellen deficit szempontjából, és milyen strukturális támogatási módszereket tud elképzelni a bizottság, és mit gondolnak arról, hogy szankcióként bevezetik a szavazati jogok e- bevonását. Ezen kívül szükség lenne egyfajta szabályozásra a fizetésképtelen tagállamok esetében is. Sok kérdést tett fel egyszerre. Először is, amit a Task Force ban csinálunk, illetve amit a bizottság a május 12 közleményében elmondott, az a növekedés és stabilitási paktum megerősítése, többek között a megfelelési ösztönzők erősítésével. A megfelelési ösztönzők erősítéséről beszélünk, de sokan szankciókról beszélnek. Hitelességre van szükség az ilyen eszközöknél, mint a stabilitási és növekedési paktum paktum. Egyes tagállamok nem tartották be az általuk aláírt és ratifikált szerződést tisztességesnek kell lennünk. Nem penalizálhatjuk csak azokat az országokat, akik kohéziós országok. A megerősítés ezeknek az ösztönzőknek fontos, a preventív részek is ide tartoznak, és nagyobb automatizmusra van szükség. A bizottság jogalkotási javaslatokat is fog tenni ebben az irányban. Um, uh, Köszönöm szépen. Juan López Aguilar kollega következik. Gracias, presidente. Quiero, presidente... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Barózó úr, Szeretném, hogyha a munka nélküliségről is beszélne a gazdasági irányítási munkacsoport munkájával kapcsolatban, stratégiáról beszélt ön, intelligens növekedésről, fenntartható növekedésről, amiben mindenki beletartozik, befogadó jellegű. Nagyon fontos lenne a 20 millió európai számára ez a befogadás, akik a válság miatt munkanélkülévé váltak. Ez a súlyos válság minket nagyon keményen érint. Több millió munkanélküli konkrét cselekvést kér, amikor azt mondjuk nekik, hogy stabilitás, a monitoring, a gazdasági pénzügyi felügyelet egy stratégiában nyilvánul majd meg, jó lenne, hogyha ez a stratégia a munkahelyek visszaszerzésével járna, munkahely teremtéssel, ezen emberek számára. Jó lenne ezt tudni mondani nekik, akiket a válság nagyon sújt az Európai Unió országai eh, miként tudnak ebben eh, segíteni, hogyan tudjuk kihasználni eh, ezt a lehetőséget az új gazdaságirányítási szabályok szerint. Azt gondolom, egyetértek azzal, amit Aguilar úr mondott, mindenképpen fontos, hogy holisztikus legyen a megközelítés. Nem lehet egyes területeket szabályozni külön-külön. Fenntartható és befogadó növekedésre van egész Európában szükség, ezt többször is mondtam Kigazításokra van szükség, és nem szabad, hogy az intézkedések nek az árát a leggyengébbekkel fizetessük csak meg. Fontos, hogy az áldozatok a terhek egyenlően kerüljenek elosztásra. Abban is hiszünk, hogy erőteljesebb külső dimenzióra van szükség. A G20-on belül például a pénzügyi szektor felelősségével kell foglalkozni a válság kapcsán, globális kontextusban is. Petru Luhán Domnule Barroso, referitor la Europa 2020. Köszönöm szépen, Barroso biztos úr. Ami 2020-at illeti új stratégiáról van szó gazdasági növekedés és foglalkoztatás tekintetében. E fő célkitűzések mellett, amelyeket márciusban el, március 25-26-án jóváhagyott a tanács, van benne egy olyan cél is, hogy a kutatást és a fejlesztést is javítsuk. Annak érdekében, hogy az állami és magánberuházások ebben az ágazatban 3%-át tegyék ki a GDP-nek és ugyanebben a döntésben az is, is megfogalmazták, hogy a bizottság fog kidolgozni egy mutatót, ami mutatja a kutatás és innováció intenzitását. És a kérdésem az arra vonatkozik, hogy milyen módszer szerint fogja ön kidolgozni ezt a mutatót, és második dolog, hogy van-e már most is egy olyan konzultatív program erre vonatkozóan. Köszönöm. Igaza van, valóban a 3%-ot jelöltük meg referenciaként, de nem csak a kutatást, fejlesztést, hanem az innovációt is ide vettük, mert nem csak alapkutatásokról van szó, hanem arról is, hogy a kutatás utána hogyan kerül be a gazdasági áramba, és hogyan tud ez a kutatás több munkahelyet és növekedést eredményezni. Nincsenek jól kimunkált mutatók az innovációra. Ez egy technikai kérdés, a tudósok is megosztottak az UE OECD-re tudok utalni, az OECD szakértők közelmúltban jártak Brüsszelben, velük dolgoztunk együtt, hogy legyenek olyan mutatók, ami az innovációt tudja mérni, és amiben egyet tud érteni az a közösség, amely a politikát alakítja. Ezt tesszük, ezen dolgozunk, és nyílt konzultációt foglalkozunk, és mindenféle hozzájárulást nagyon szívesen veszünk. Rendkívül technikai kérdésről van szó, de ugyanakkor kritikus fontosságú, nagyon fontos, hogy jobb mutatóink legyenek az innovációra. Hilda Figueroa asszony következik. Tisztelt elnök úr, tudjuk, hogy a gazdasági helyzet alakulása, a szociális helyzet alakulása elég aggasztó számos EU tagállamban. A gazdasági növekedés alacsony, és nem elegendő ahhoz, hogy a munkanélküliséget csökkenteni lehessen, és új, hogy új munkahelyeket lehessen teremteni. Különböző intézkedéseket tesznek, főként megszorító intézkedéseket, és természetesen megpróbálják megtartani a növekedési és tavalytási paktum feltételeit, azonban a rossz irányba haladunk, nem teremtünk új munkahelyeket, és nem teretjük meg a gazdasági fe- növekedés feltételeit, és ennek következtében még nagyobb szegénység alakul ki. Ebben az évben van a szegénység leküzdésének európai éve, és azt láthatjuk, hogy a szegényeket kizárják, és a munkanélküliség egyre nagyobb lesz. Elnök úr, nem gondolja -e úgy, hogy szükség lenne arra, hogy ezen politikák kapcsán makrogazdasági politikáknál a fenntarthatóságot is elősegítsük a szociális területen nem csak a fenntarthatóságra kell gondolni a pénzügyi szektorban, hiszen ott a szociális fenntarthatóság teljes mértékben eltűnik. Úgy gondolom, hogy ideje lenne annak, hogy gondoskodjon arról, hogy az ön által uh, kifejtett uh, alapokat meg lehessen tartani. Válasz. A fenntarthatóság kapcsán nem csak szociális fenntarthatóságra kell gondolni, hiszen a pénzügyi fenntarthatóság nélkül nincsen bizalom, és bizalom nélkül pedig nincsenek munkahelyek. Ahogy mondtam, ez nem ellentmondás önmagában. A makrogazdasági stabilitás és a szegényekkel való foglalkozás, ez nem ellentmondás. Természetesen szeretnénk leküzdeni a szegénységet. A 2020-as stratégiában és beszélünk a szegénység leküzdéséről, a szociális bevonásról. Ezek konkrét célok, és egyetértek azzal, hogy sokkal nagyobb a veszélye az elszegényedésnek most a társadalmainkban. Újabb szegénységi formákat láthatunk, ezek nagyon aggasztóak, és a kormányok nak is figyelme kell venniük azt, hogy hogyan kell megválaszolni ezt a kérdést. De ahogy mondtam, nem lehet az a megoldás, hogy költségvetés szempontjából fegyelmezetlenül járunk el, hiszen ez csak rosszabbítaná a helyzetet, nem csak az országban, hanem a érzékeny területén is. Bafton úr. President. Uh, President Barroso. Köszönöm, elnök úr. Barroso elnök úr, meg tudnám mondani, hogy a görög csomagterből ki görög nép, vagy pedig a bankárok, akiknek 40%-os részesedésük van a harmadik legnagyobb görög bankban. Lacis úrral való barátsága az vajon érdek ütközést eredményeze? Az a csomagterv, amelyet Görögország és az európai intézmények terjesztetek elő, a görög népet szolgálja, és egészében az európai gazdaságot. Ha nem, akkor a 27 tagállam nem fogadta volna el. Figyelebe véve a kérdést, amit ön föltett, ezt az állítást, ez semmiféle választ nem érdemel. Köszönöm. Utolsó kérdés, Georgios Papadnikolaou. Köszönöm szépen, elnök úr. A német és francia elnökség egyetért, úgy látjuk abban, hogy ilyen típusú egyez, intézményre nincsen szükség. Ebben állapodott meg a múlt héten Sárközi úr és Merkel asszony. A stabilitási paktumon belül viszont szankciókat irányoznak elő, például megvonják a szavazati jogot olyan tagállamoktól, amelyek a fegyelmezettségi tételeknek nem felelnek meg. A kérdésem, hogy van-e itt arról szó, hogy fegyelmezetnek kell lenni e területen, vagy pedig a figyelembe véve a válságot, akkor most melyik eszközt fogjuk alkalmazni, a fiskális eszközt, vagy nemzeti eszközöket. Látjuk, hogy ismételten emelkedett a hitel minősítési ráta Görögország esetében, pedig ennek nem volt semmi indoka. Ez milyen hatással van a stabilitásra a jövőben? Válasz. Ami az európai intézményeket illeti és a tagállamokat, valamilyen hitelesebb dolgot szerettünk volna elérni a stabilitás és növekedési paktum terén. Az evidens, hogy a végrehajtást illetően lesznek problémák, hogyha néhány tagállam nem tartja be azokat a szabályokat, amelyeket ő is aláírt. Jelen pillanatban jelenlegi szerződésekkel, új reformok nélkül mindenképpen vannak korlátozások és szankciók, a jövőben viszont azt szeretnénk elérni, hogy objektíven valósítsuk mindezt meg, és megnézzük, hogy hogyan lehet a paktum hitelességét javítani, mégpedig tisztességes, fair módon, és objektívan kell egy-egy országot megítélni, attól függetlenül, hogy ez a legszegényebb vagy a leggazdagabb tagállamokhoz tartozik. Vagyis hitelesebb módon kell a stabilitási és növekedési paktumot megvalósítani. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük ezt a kérdések óráját. A következő hónapban találkozunk hasonló összejövetelre, és holnap is lesz egy hasonló